Good afternoon, dear colleagues. Good afternoon. We welcome. Kedves kollégák, jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Folytassuk a Libe szakbizottság ülését, bár nem látok mindenkit, de remélem, hogy a hogy önök látnak engem a képernyőn, mert egyedül vagyok, magányosan, szörnyűséges, nem mondhatom egy szóval sem, hogy tetszik nekem ez a dolog, de majd meglétjük, meddig tart. De mindent megteszünk azért, hogy legalább a munka folytatódjon. Köszönöm előre is mindenkinek a segítségét, a megértését. Nem könnyű, nem kellemes, ez biztos. Nézzük. Több napirendi pontunk van, és egyáltalán mielőtt ezt a mai ülést megkezdenénk, több mindent el kell mondjak. Egyfajta az interparlamentáris konferenciáról szeretnék beszámolni a jogállamiságról, de van egy sor egyéb dolog is, amit meg kell beszéljünk, mert nagyon szokatlan az, hogy néhány dolgot gyorsan le kell vezessünk, és csak azt követően tudunk a vendégeinkkel, vendégelőadóinkkal és résztvevőkkel az összes tagállamból a jogállamiságról szóló vitáról vitát megkezdeni. De mint mondtam, Először kezdjük az elején, ez pedig a kilences napi rendi pont, az Európai Adatstratégia, ez pedig a véleménytervezet, amelyet Marina Kárjulent kollégánk fogalmazott meg az adatok biztonságáról. Marina a következő öt percben beszámol, eh, összefoglalja ezt a stratégiát, és úgy gondolom utána maximum két percben beszélhetnek az árnyék előadók, majd visszaadom Marinának a záró megjegyzéseket, és aztán lesz még egy 15 percünk annak a nyomon követésére. Marina, ha itt vagy, ha rá vagy kapcsolódva, akkor meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy, itt, hogy egyedül vagy és nagyon örülök annak, hogy legalább arról a munkáról tudunk beszélni, ami előttünk van. Nagy örömmel mutatom be a véleménytervezetet ma. Ez jól illeszkedik az új európai adatstratégiába. Ahogy a kollégák az ITRE szakbizottságban és a Szociális Szakbizottságban jelezték, nagyon fontos pillére ez az egységes adatpiacnak a létrehozásához. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy az adatokban nem lesznek olyan alul költségelt ágazatok, amelyek nagymértékben kihasználhatják a, a helyzetet, hanem a társadalom érdekeit fogják az új szabályok szolgálni, amely azt bizonyítja, hogy az adatok átadása biztonságos, és teljes mértékben megfelel az európai adatvédelmi szabályoknak. Az alapvető jogok, az állampolgárok adatvető jogait így teljes mértékben védeni fogjuk tudni. Ez az oka annak, hogy olyan fontosnak tartom azt, hogy a LIBE kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a jelentés vonatkozásában. A jelentés tervezet, mint ti is tudjátok, egy oldalas, sokkal több mindent lehetne nyilvánvalóan mondani erről, de hadd eh, foglaljam össze a legfőbb pontokat és azokat a kérdéseket, amelyek véleményem szerint alapvetően fontosak a képviselők számára. Ez, azokat szeretném tehát elmondani, amit meg kell fontolni először is. A bizottság adatstratégiáját a jólét biztosítására, az állampolgárok érdekére és az alapvető jogok abszolút tiszteletben tartására kell alapozni. Másodszorban az adatátvitelt mindig a GDPR és a végrehajtási irányelv előírásainak kell, hogy megfeleljen, akkor is, amikor a különböző jogrendek közötti adatátadásról van szó. Szükség van arra, hogy világosan elhatároljuk a személyes és nem személyes adatok kezelését, az adattérben, különösen a, a magáncélú felhasználású termékekkel kapcsolatban. Azok az adat sorok, amelyekben különböző típusú adatok vannak egymással, egymáshoz kötve, azokat mindig személyes adatként kell kezelni. A negyedik, azok az adatterek, amelyeket a jogérvényesítésre használunk, teljes mértékben meg kell feleljenek a, az, a, az arányosság és a magánszféra tiszteletben tartását biztosító szabályoknak. A következő az adathordozhatóság és hozzáférhetőség a, a negatív hatásokat el kell, hogy kerülje, különösen a, a berekeztési hatásokat következő. Igen, szigorú, kötelező intézkedésekre van szó. A kibertanúsítványi keretek, amelyel a személyes adatok biztonságát biztosítjuk, garantáljuk, és az adatok összekapcsolódására vonatkozóan ugyanígy. Ösztönözni szeretném azokat a, keret, azokat a kereteket, amelyel a a nyilvános elektronikus azonosítást lehet biztosítani, erről a tanács októberben határozott. Kedves kollégák, akkor, amikor egyre nagyobb mértékben az adat megosztásra kell támaszkodnunk, és a, a produktív termékekre, az okos produktív termékekre azt is biztosítanunk kell, hogy az adatok, az állampolgárok adatai biztonságban maradjanak. Ez a dokumentum lehetőséget ad arra, hogy a személyes adatokat és különösen a, a magánszférához kapcsolódó adatokat teljes mértékben biztonságosan bevegyük az adatmegosztásba. Szorosan együttműködünk a Mia Petra Kumpula Natrival, az ITRE szakértőjével, és figyeltem a tegnapi interbizottságban, a közös bizottságban a, a vitát az előadók, árnyék előadók egyértelművé tették, hogy a magánszférára, átláthatóságra és az alapvető jogokra kell, hogy épüljenek ezek a, az adatcserék. Éppen ezért nagyon gyorsan el kell tudjuk fogadni ezt a dokumentumot. A menetrendel kapcsolatban a jelentésemet olvasták, és üdvözlöm, örülnék annak, hogyha a kollégák módosítóikat nyújtanának be. A módosítók határidejére november 16-át kértük 12 órát, és most tájékoztatak arról, hogy ezt a határidőt megerősítették. Jóvá hagyták. Ami pedig a LIBE végszavazását illeti, szeretnénk január közepén megtartani. Nos, kedves kollégák, örülök annak, hogy a véleményeteket meghallgathatom, és várom a szorosabb együttműködést is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marina, köszönöm azt, hogy kisegítettél az idővel, és ez mindig fontos, úgyhogy az interparlamentáris konferenciát több pontnak kell majd szenteljük. Ez egy nagyon fontos fórum. Akkor nézzük az árnyék előadókat. Két perc hozzászólási idő helyett, amit mondtam, egy perc van csak, úgyhogy kérem ezt mindenki értse meg és segítsen. Az első a néppárti Bartosz Árlukovics. Elnézést, Bartosz, Bartosz. We cannot hear you. We see you. We see you. Látunk téged, de nem hallunk, hogyha a mikrofont bekapcsolnád. Do Hallatok most? Így van. Lengyelül szeretnék szólni. Kedves kollégák, azt hiszem, a Libeszakbizottság javasolt szövege nagyon jó minőségű és kiválóan megfelel a mandátumunknak, akkor, amikor jogi megoldásokról, elvárásokról beszélünk, akkor az adatok biztonságáról is kell, és a magánszférában tartásáról is gondolkodnunk kell. Nem szabad, hogy a, a magánszemély elveszítse az adatokat. Remélem, hogy a javasolt intézkedések végrehajtása minél előbb megtörténik, hiszen az adat átadásnál ugyanezt a biztonságot garantálni kell. Az intézmény közötti átadásnál is, amikor például betegadatokat küldenek határon átnyúlóan azért, hogy az orvosok világosan lássák, és nyoman, nyoman tudják követni a beteg kezelési protokollját. Különböző egységes megoldásokra van szükség az Európai Unióban, és úgy gondolom, hogy ez a vélemény tökéletes ebből a szempontból. Köszönjük szépen, Bártosz! Szerencsére leálltál legalább az autóval, amíg, ahhoz, amíg hozzászóltál, úgyhogy akárhol is vagy, próbálj meg biztonságosan vezetni. A következő hozzászóló Dragos Tudoráke. Dragos? Igen, itt vagyok én is. Remélem láttok és hallotok engem. Rövid leszek. Először is nagyon örülök annak, hogy itt a Libében az adatstratégiáról tudunk tárgyalni. Úgy gondolom, hogy ez alapvető eleme a digitális, a társadalmak digitális átállásának, átalakulásának nagy képében. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk van arra, hogy most a jelentéssel dolgozhatunk, és már várom is, hogy dolgozzunk rajta. Van ugyanis egy megjegyzésem már most. Ez pedig a következő, a személyes adatokkal kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy nekünk Libének erre kell figyeljünk. Az ipari adatok javaslatokra a bizottság tulajdonképpen jó elképzelést nyújtott be, de a személyes adatokkal kapcsolatban az az érzésem, hogy lendületet kellene adnunk a bizottságnak ahhoz, hogy megtalálja, hogyan lehet a személyes adatok tulajdonjogát megtartani az állampolgároknak is, hiszen ezeket felhasználják most. Nem tudok egyetérteni azzal, hogy a nagy tech óriások már most úgy használják fel az adatainkat, ahogy akarják. Remélem, hogy politikai ötleketteket tudunk majd a bizottságnak adni ahhoz, hogy a jövőben e, e, ezeket elkereljük. Köszönöm szépen, Drágoz. Most pedig a zöldeknek, Szergej Lagodinszkinek adom meg a szót egy percre. Go ahead. Hello, it's great, great to see everyone, and um, I'm not in the car. Um, Örülök, hogy látok. Én nem autóban ülök, és nagyon köszönöm, hogy ezt a véleményt megtárgyalhatjuk. Először is egyetértünk azzal, hogy ez egy nagyon fontos része a jogszabálynak, és köszönöm hogy már, le, már most lehetőség van az együttműködésre. A hetes ponttal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az azonosítási problém. Alapvető jogokról beszélünk itt ezzel kapcsolatban is, és meg kell nézzük az internet és az adat, mint biztonságos tér meglétét, hiszen nagyon sokan az alapvető jogokkal kapcsolatban anonimitásban tudnak martani, és ez egy nagyon fontos része az adatoknak és az internetnek. Nagyon fontos ígérete. Fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk, hogy ezt továbbra is hangsúlyozzuk. Ez a fő elképzelés, ez a fő megjegyzésem, és várom, hogy együtt tudjunk működni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE, eh, Sophie, eh, Sophie Pelletier asszony.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 Hallanak? Igen, halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos, hogy ön egyedül van ebben a nagy teremben. Elfolytatjuk a munkát. Köszönöm szépen Marina kolléganőnknek a munkát. Nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk mondjon valamit a személyes adatokkal kapcsolatban. Nagyon sok minden elhangzott már, és közösen vitálunk. Nagyon örülök annak, hogy nem lehet kereskedelmi forgalomba bocsátani ezeket az adatokat. Mi a különbség a személyes adatok és a kevésbé személyes jellegű adatok között? Az RGBTD megfelelő szabályozása, az egészségügyi adatok egy nagyon érzékeny terület, a Microsoft például megtart egészségügyi adatokat, nem tudom, hogy ismerik a tadatát, a fiatalokat arra ösztönzi ez az adatbázis, hogy adja meg az adatait, de soha nem garantálják a megfelelő összeget. Nagyon örülök annak, hogy a Libében ezen a témán dolgozhatok a kollégákkal. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ennyi lett volna az árnyék jelentéstevők köre, most pedig visszadom a szót Marinának. Uh, thank you. Thank you. I think it's no Köszönöm, most így működik minden. Ez Kedves kollégák, kedves tevők. köszönöm szépen a bátorító szavakat, és köszönöm szépen, hogy már most nagyon fontos pontokat vetettek fel. Nagyon örülök annak, hogy a fogyasztók jelentős mértékben tisztában vannak ezekkel a problémákkal, hiszen nem csak adat meghatározott meghatározott társadalmakra van szükségünk, hanem a kiberbiztonságra, kiberegészségre, az i-identitás kérdését is felvetették a kollégák, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az i-identitás ugyanannyira fontos, mint az offline világban az identitás. Tehát azt gondolom, hogy itt nem kell tovább mennünk, de az adatstratégia nem valósulhat meg anélkül, hogyha a pinás eseteket, olyan esetben, amikor el, az e-identitásra szükség van, Enélkül ez nem valósulhat meg. Várom a személyes egyeztetéseket, az Zoom történő egyeztetéseket és a, követke, kö, a, a következendő munkát. Köszönöm, hogy mindenki ilyen konstruktív volt. Köszönöm szépen, az idő mindig szorít, áttérünk gyorsan a következő napi rendi pontra, ez a tízes napi rendi pont, rendelet tervezett. más EU-s információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek szabályozása a VISZ eh, céljaira, Paló Rankel a jelentéstevő, és azt gondolom, hogy lesz majd egy közös vita egy más eh, rendelettervezettel együtt veszük ezt meg, ez az interoperabilitásra vonatkozik, ugyanazok a személyek, ugyanazok a kollégák érintettek, éppen ezért először Paulo Rangelnek adom meg a szót, hogyha te be vagy kapcsolódó a rendszerbe, akkor meg is adom a szót. Angolul fogok beszélni, hiszen ez egy nagyon technikai jelen, jelentőségű téma, technikai téma, ahogy elnök úr tudja, évek ezelőtt szemeltem a legutóbb a bizottságnak a vízrendszerről, Hasonló más anyagokhoz a COVID járvány és Zágrában a földrengésnek hatása vannak e, erre e, az anyagra, és hova hónapokon keresztül a koordinátorok nagy része úgy érezte, hogy ez a fáj ne legyen prioritás, és ezzel megakadályozták az intézmény köz, közi tárgyalásokat. Szerencsére ezek az egyeztetések megfelelően zajlanak, politikai, technikai szintű dialógusok, és több mint száz órányi időben egyeztettünk a viszről. Ennek a reformnak részét képezi azt, hogy a víz határozza majd meg az összes többi evolúciós rendszert, a Schengeni eh, eh, határkódexel együtt, és a Frontex eh, jogalapját is. Ahogy ennek a szakbizottságnak, ezt már elmondtam, egy bonyolult kérdésről van szó. A bizottság készítette az eredeti javaslatot, és Éppen ezért eh, van eh, két eljárásunk, mind a Schengeni térséget, mind a Schengeni térségen kívüli országok érintettek eh, a reform kapcsán, és más változásokhoz hasonlóan nem önmagában vizsgáljuk a vízt, Pont, ennek pont az ellenkezője igaz. Garantálni szeretnénk azt, hogy ne legyenek átfedések, és szeretnénk megfelelő záradékokat garantálni. Biztos vagyok abban, hogy egy adatvédelmi szempontból ennek a rendszernek lesznek a legjobb záradékai a Schengen információs rendszerben. Jelenleg a mozgások a Schengeni térségen belül is úgymond veszélynek vannak kitéve, éppen ezért egyet tovább kell lépnünk, külső határokon történő ellenőrzések, külső-belső biztonság, ezek mind-mind meghatározóak. A vízum információs rendszer reformján keresztül reméljük, hogy sikerül megerősíteni a kölcsönös bizalmat a Schengeni térségben, ami a tárgyalásokat életi kulcsfontosságú ügyekben jelentős előrelépéseket tettünk. Ez vonatkozik például a gyermekek jogaira, ami az arc kifejezéseket illeti, az információ továbbadását harmadik országok felé, jelenleg egy kulcsfontosságú pontjához érkeztünk el a tárgyalásokban. Az Európai Parlament is bekapcsolódik ebbe a munkába, és garantálnunk kell azt, hogy a vízhez való hozzáférés rendészeti célok szempontból az úgynevezett vízesés eljárás részét képezik, és szeretnénk limitálni ezeket az eljárásokat. A rendszerben a tartózkodási engedélyek például csak a saját maguk jogán kell, hogy ebben benne maradjanak. A, a parlamentárs jogalkotó és kötelező érvényű határidőt szeretne rögzíteni valamint nagyon szigorú mm, beszámolási kötelezettségeket. El vagyunk tökélve a politikai megoldás mellett, még ebben az évben a tanácssal, és természetesen számítunk a német soros elnökség szíves együttműködésére és a bizottság együttműködésére. Az én kollégáim, az árnyék jelentéstövök és konstruktív megközelítést alkalmaztak. Ez egy nagyon bonyolult anyag, és remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a konstruktív hozzáállást, és ezzel megmutatjuk azt, hogy még ilyen nehéz időkben is teljesíteni tudunk az egyik legnagyobb eh, reform kapcsán létrejött a óra, és itt tudjuk hozni a szabad mozgás eh, biztonságos Schengeni térségét. Köszönöm szépen Rachel eh, úrnak a hozzászólását. Portugál képviselők angolul beszélnek egy bolgár zászló alatt, ennél nem is lehetne senki európaiabb. Most az árnyék eh, jelentős tevők eh, kapnak szót. Dominik. Button, speak button, camera. Dominik. Dominik. Ecco. Ecco. Se te escucha. Adelante. Shadow. It'll be again Dragos to Show you there, ready to go. Press pick button, go ahead. Uh, hi, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is uh, láttam a, a uh, román zászlót, nem tudom, hogy uh, ez csak egy véletlen volt-e, de természetesen ennek nagyon örülök. Köszönetet szeretnék mondani Paulónak kitartásáért, türelméért, a munkáért jelentéstevőként, a tanácssal folytatott egyeztetésekért, annak érdekében, hogy a különböző aggályokat ki tudjuk küszöbölni a tárgyalásokon, tehát még egyszer köszönöm szépen, és a többi árnyék jelentéstevő munkáját is nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy sikerült jelentős eh, elér, előrelépést eh, tenni. A vízumrendszerek kapcsán, és ez a, eh, a munka része. Hát, mint említettem, itt jelentős előrelépések történtek. Sikerült megállapodnunk abban, hogy a víz hogyan fogja a SIS, az ETIAS, az INS, INS rendszerét, és azt gondolom, hogy ez a munka nagyjából már elvégeztetett. A víz belül a hatóságok már megállapodtak a területi kérdéseket illetően, és illetve a menedékügyi hatóságok is hozzá fognak ehhez férni illetve használni lehet majd az arcfelismerő rendszert. Számosan már ötvözve kerül ez a rendszer megvalósítása, és azt gondolom, hogy a jelentéstevő nagyon erőteljesen fogalmazott a saját feltételeink érvényesítését illetően, és ezt nagyon szépen köszönöm. Van egy pont azonban, ahol még eh, nem sikerült végleg megállapodnunk, úgymond, és nincs végleges szöveg. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen további védzáradók tudunk itt elhelyezni, a biometrikus adatok és a gyermekek eh, eh, arcképeit illetően. a műanyag levételének korhatárát is rögzíteni kell. Képek a hat év alatti gyerekekről is készülnek. Nagyon fontos, hogy a gyermekek érdekeit figyelembe vegyük, és azt gondolom, hogy ami ezt a pontot illeti, itt szükségünk van egy kis munkára, mi a tárgyásokat illeti, jó ponton járunk. és azt gondolom, hogy hamarosan eh, le tudjuk mindezt zárni. Tehát még egyszer köszönöm szépen eh, Paulo munkáját. Köszönöm eh, Dragos. A Guem jelentéstevője következik, parancsoljon. Claire, connected? Are you connected, Claire? Yep. Are you trying?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 Now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 Köszönjük szépen, Katarina. Most pedig Mihály Rót eh, következik. Megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, európai parlamenti kollégák, kolléganők és a nemzeti parlamentekben lévőket is üdvözlöm. Köszönöm, hogy meghívtak. Igen, nagyra értékelem, hiszen rendkívül fontos, hogy a jogállamiság kérdésében újra egymásra találjunk az Európai Unióban. Legyünk őszinték magunkhoz. A jogállamiság nem, egyelőre elválaszt minket, de ezen túl kell jutnunk az Európai Unió intézményeinek, a parlamentnek, a bizottságnak, de a tanácsnak, akit ma képviselhetek, külön felelősséggel rendelkeznek. A tagállamok és a nemzeti parlamentek is felelősséget kell, hogy vállaljanak ebben. Együtt kell működni, és javita, javítani kell az együttműködést. Bárli alelnök asszonyal egyetértek, a jogállamiság nem csak, hogy érték, hanem a jogállamiság nélkül semmi sem ér semmit. Egy jogi közösség az Európai Unió, és ez egy olyan érték, amely arra kötelez minket, hogy egyformán fogadjuk ezt el, de tudjuk, hogy vannak problémák. Az ellentmondásos és érzékeny témában a német elnökség a jogállamiság erőségét, erősítését, védelmét az egyik prioritásaként jelölte meg a menetrendjében. A mellett álltunk ki, hogy két új eszköz kerüljön bevezetésre, mindkettőt érintettük már. Az egyik a költségvetési jogállamisági mechanizmus, amely lehetőséget ad arra, hogy ott, ahol a jogállamiság elvét szisztematikusan megsértik, a források röv, csökkentésével is szankcionáljuk. A másik a jogállamisági párbeszéd. Amikor a biztosunk még Belgium miniszterelnöke volt, kijelentette, hogy hosszú utat kell bejárjunk a jogállamisági párbeszéddel a tanácson belül. A, mégis ez elindult a bizottság jogállamisági jelentése alapján. Rendkívül értékesnek tartjuk ezt, és köszönjük. Hiszen olyan kiváló alapja ez a nyílt és konstruktív vitának, eh, amire nagy szükségünk van. A hetes cikkeljárás és a jogállamisági mechanizmus a költségvetésben a másik eszköz. Ez azonban egy preventív lehetőség. Akkor akarjuk a gyógyítást elvégezni, amikor még a betegség nem válik kezelhetetlenné. Tehát közös megértésről van szó, és azt szeretnénk, hogyha a tanácsban nem az az érzés támadva, hogy csak néhány kiválasztott tagállamot szúrnak ki a jogállamisági kérdések megvitatására, illetve jelölnek meg, mint jogállamiságot sértő tagállam. Nem, ez minden tagállam számára egyforma követelmény. Nem csak szakért, brüsszeli szakértők és a bizottság az, amely a jogállamiság elveit kidolgozza, nem, az összes tagállam szakértői és a civil társadalom képviselőit is be kell vonni ebbe a, az új mechanizmusba, és ez eh, külön pozitív vonás. A tanács egy olyan mechanizmusban, egy párbeszédben állapodott meg, amely két elemből áll. Néhány hónappal ezelőtt az elmúlt eh, még fizikai tanácsülésen az európai miniszterek eh, ülésén a jogállamiság általános kérdéséről tárgyaltunk az Európai Unióban. Mindig a négy elemből álló elem, a checks and balances, korrupción elleni harc, független, igazságügy függetlensége és a média, pluralizmus, média szabadság kérdése. Most a következő héten, a két hét múlva a miniszterek tanácsában ismét az országspecifikus vitát fogjuk lefolytatni, tehát minden tagállamot megvizsgálunk. Természetesen egy ülésen nem lehet ezt megtenni, mélyes, mélyes, mélyen és részletesen, ezért egy menetrendben állapodtunk meg. Azt mondtuk, hogy minden fél évben öt tagállamot választunk ki, amelyeket különösen megvizsgálunk. ABC sorrendben, és a protokoll szerint Belgium, Bulgária, Dánia, Csehország és Észtország lesz az első öt ország. Az a reményünk, hogy nem csak arról tudunk beszélni, ami nem jó, hanem elvárjuk azt is, hogy a bevált gyakorlatok kapcsán tanuljunk egymástól és egymással. Ez is fontos. Például a függet, az igazságügy kérdésében a párbeszédet hogyan lehet a partnerek párbeszédében a problémákat tisztázni. A bizottság emellett áll ki, konstruktív párbeszédet szeretne, és a lehetséges vadhajtásokról időben szeretnénk beszélni, azért, hogy ezeket aztán korrigálhassuk. Ezzel járulunk mi hozzá, tisztelt képviselők, de tudjuk, hogy minden intézménynek megvan a maga feladata, amit el kell végeznie. Ezért reméljük azt, hogy a német EU elnökség alatt a jogállamiság erősítésének alapjait lefektethettük. Örömmel közlöm önökkel, hogy az elkövetkező elnökségek Portugália, Szlovénia és Franciaország is kijelentette, hogy folytatják ezt a folyamatot. Tehát évente háromszor a tanácson belül intenzív vitát fogunk folytatni a jogállamiságról a hetes cikkely eljárás mellett, amely továbbra is szerepet játszik és a jogállamisági mechanizmus mellett, amely aztán a természetesen szintén fontos szerepet kell, hogy kapjon. Szeretném önöknek szívből megköszönni elkötelezettségüket, hiszen az Európai Parlament nélkül ezt a témát külön napirendre kellett volna tűzni. És a nemzeti parlamenteknek is köszönöm, hiszen ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió a következő időszakban hiteles érték és hitközösség legyen, úgy, egy, hogy hol vannak a, azok a pontok, amelyek a hagyományokat megtarthatjuk, és hol vannak azok a, a szilárd alapok, amelyekben az Európai Uniós jogrendben kell az irányt meghatározni. Köszönöm szépen. Most akkor Didier Renders, igazságügyi biztos a következő. Reiners úr 7-8 eh, perc önnek is, mert eh, végül is az éves első jelentésükről beszélünk. Úgyhogy kérem önt is, hogy eh, szóljon hozzá. Biztos úr, Elnök úr, köszönöm szépen, jó napot kívánok én is minden résztvevőnek. Először is üdvözlöm Önöket, hogy a bizottságot is meghívták erre az első jogállamisági éves jelentésre. A Libe szakbizottság és a nemzeti parlamentek egyaránt fontos szerepet játszanak ebben. Különösen a Libe szakbizottság jogállamisági mechanizmusa az, aminek nagy hasznát veszik. Most ez az első valaha írt éves jelentés, amelyet azzal a szándékkal publikáltunk, hogy politikai vita tárgyává tegyük minden európai fővárosban a jogállamiságot. A nemzeti parlamentek e, előtt, de a, a civil társadalom előtt is. A német Bundestagnak már bemutattam a jelentést, a Kosszákon is bemutattuk, és a, a Dán és francia parlamenteknek egyebek között szintén bemutatjuk. 2021. júniusáig minden nemzeti parlamentben be fogom ezt a jelentést mutatni, és meg fogjuk beszélni a különböző országfejezeteket az egyes tagállamokban. Hangsúlyozni szeretném, hogy rendkívül fontos az önök, mint választott parlamenti képviselők szerepe a jogállamiság meghatározásában. A jogállamiság az Európai Unió alapvető eleme és értéke. Ez biztosítja a, a prosperitást. Erősítenünk kell nap mint nap. Ez az oka annak, hogy ezt a mechanizmust a jogállamisági problémák kapcsolatban meg kell vizsgálnunk annak érdekében, hogy az Európai Unióban felmérjük a, a helyzetet, és a a menetrendet figyeljük. Ez év januárjában minden, mind a 27 európai ügyi miniszternek írtam, hogy hozzák létre a Nemzeti kapcsolatartó Pontok hálózatát. Konzultációt folytatunk, több mint 200 érintette járult hozzá a félidős jelentésekkel. Nagyon értékes ország látogatások voltak, nem csak az országos, hanem a, a területi vezetőkkel, bírói karokkal is találkoztunk, további érintettekkel, mint újságíró szövetségek, és tagállamként nagyon örül, a tagállamoknak is lehetőség volt arra, hogy az ország fejezetet ellenőrizhessék, mennyire pontos az. Természetesen nagyon fontos az összes tagállam egyenrangú részvétele, és az alapelv is, egy ilyen jelentés, jogállamisági jelentés kidolgozásában. Hangsúlyoznom kell, hogy értékelésünk szerint az értékelésünk széles körben elismert normákra épült, és az éves jogállami törvényi előírásokra biztosak vagyunk abban, hogy a folyamat maga átlátható volt, megalapozott és a lehető legbefogadóbb. A jelentés a bizottság értékelése. A jelentés jelentős jogállamisági fejlemények szintézise 2019 óta, és országspecifikus értékelést is ad arról, hogy milyen pozitív és negatív fejlemények voltak az összes tagállamban. Négy kulcsterületet nézünk, a, az igazságügyi rendszer függetlensége, minősége, a keretek, a média pluralizmus és média szabadság, és a, a checks and balances, a fékek és ellensúlyok területe. Van egy, nagyon fontos, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy a, milyen hatással van a végrehajtó hatalom a bírói karra. Nagyon fontos, hogy azt is látni, hogy bizonyos tagállamokban fenntartásaink vannak. Elsősorban arról, hogy egyre jobban befolyásolják a, a végrehajtó és jogalkotás és bírói ágakat, azok működés, működését. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az igazságügy digitalizás, digitalizálása nagyon fontos, minden eddiginél fontosabb beruházást is jelent. A korrupció ellenes keret. Elfogadom, hogy külön e, és nagyra értékelem, hogy több tagállam korrupció ellenes stratégiákat fogadott el a meglévők mellett. Mégis fontosnak tartjuk azt, hogy ezek a, ezeket a stratégiákat hatékonyan végre is hajtsák és kövessék nyomon. A nyomonkövetés több tagállam esetében azt mutatja, hogy igen hatékony a korrupciós esetek feltárása, kivizsgálása és bírói vitele. A média szabadság azonban egyre inkább azt mutatja, hogy minden tagállamban ez törvényileg biztosított jog, ennek ellenére vannak olyan tagállamok, ahol a politikai befolyásolás alatt van a média, nem átlátható a média tulajdonviszonya, és az újságírók, mint média szereplők befolyásolása problémát jelent. A fékek és ellensúlyok rendszerében nagyon rendszere nagyon fontos szerepet játszik a koronavírus járvány keretében is. Hatékony fékekre és ellensúlyokra van szükség, és a parlamentek segítenek a különböző vészalapok kockázati alapok létrehozásában, de mindig fékek és ellensúlyok mentén néhány tagállamban egyre inkább azt látjuk, hogy a jogalkotást a parlament kisajátítja a rendkívüli helyzetre vonatkozóan. Ez ö, aggodalomra ad okot. A civil társadalom továbbra is kulcsszerepet kell, hogy kapjon a jogállamiság ellenőrzésében, de a civil társadalom kihívások közepette ingatag környezetben működhet csak bizonyos tagállamokban. A jelentés most, hogy megszületett, különböző szintű párbeszédeket is indítunk. Ahogy Rótúrtól hallották, át a tanács már megtárgyalta októberben a az eredményeket, és jövő héten fogjuk öt tagállamnál esetében megvizsgálni a jogállamiság helyzetét. A következő elnökségek vállalták -e rendszer folytatását, úgyhogy mind a 27 tagállamot végig tudjuk venni. Már most örülök annak, hogy ezek alapján milyen stratégiákat tudunk kidolgozni majd a portugál, szlovén, majd a francia elnökség idején. A parlament és a LIBE szakbizottság, a nemzeti parlamentek komoly munkát fognak ebben kapni. A LIBE és a plenáris is szavazni fog erről a jelentésről, úgyhogy várom, hogy az ország fejezetekkel kapcsolatban mi lesz a véleményük. A munkát a tanácsban is folytatjuk. Mint említették, a nemzeti parlamenttel és minden tagállamból a különböző érintett felekkel e, együtt fogunk működni. A Német Bundestag igazságügyi szakbizottságával már tárgyaltunk, igen, jó vita volt, és e, csütörtökön fogunk tárgyalni a Dán Parlament Bizottságával. A portugál közgyűlés lesz a következő, a portugál elnökség, a elkövetkező portugál elnökség e, előterében. A bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács kompromisszumos javaslatát, ami a bizottság is javaslatra az EU alapok és a jogállamiság összekapcsolásáról szól. A bizottság határozottan kiáll egy ilyen mechanizmus mellett. Fontos lépés ez előre. A bizottság pedig most úgy gondolja, hogy ezt formálisan is jóvá fogjuk hagyni nagyon fontos lesz a kondicionalitás, hiszen ezzel lehet mind az EU költségvetést és a Next Generation EU finanszírozását. Minden eszközt nem tudok most természetesen e, felsorolni, de a hetes cikkről is beszélhetnénk, minden tagállammal folyik erről párbeszéd, az új éves jelentésről és a kondicionalitás kérdéséről, az EU költségvetésről. De tudom, hogy majd a parlamenti képviselőkkel, EP képviselőkkel és nemzeti kép, parlamentek képviselőkkel lehetőség nyílik arra, hogy állandó tárgyalásban legyünk a jogállamiság kultúrájáról. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom megjegyzéseiket, kérdéseiket, és köszönöm a lehetőséget arra, hogy az első, valaha megírt első jogállamisági lehetős jelentés megszületett. Didier, we thank you. Köszönjük szépen, Didi, köszönjük az előadásodat, és természetesen az inputodat. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos téma, ezt túlzás nélkül mondhatom, hiszen mindennek nem csak az Európai Parlament számára, hanem a nemzeti parlamentek számára is, hiszen ők végzik az ellenőrzést, az értékeket, illeti a demokráciát, az alapvető emberi jogokat, jogállamiság betartását, stb. És mindezek hatását a sürgősségi intézkedésekre, a válság kapcsán ez pedig különösen fontos. Térjünk át a következő napi rendi pontra, Mihály, Mihály Simácska, aki jelentéstevője a demokrácia, jogállásság, alapvető jogok mechanizmusa témájának. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is csatlakozni szeretnék mindazokhoz, akik Didier Rendersnek gratuláltak a munkájához ebben a számos kihívással teli évben és ez az első eh, éves jogállamisági jelentés. Rót miniszternek is köszönetet szeretnék mondani az erőfeszítéseért, és az általános vitáért, eh, azért, hogy ezt a tanácson belül felvetette. Tudjuk mindannyian, hogy ez nem könnyű téma. Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy Európában a demokrácia garantálójaként maradhasson megnézzük a védzáradékat, a jogokat, számos országban ez az autoritarianizmus irányába mutat. Ezt Brüsszelből azonban nem lehet megoldani, hanem csak együttműködésben, párbeszéd segítségével a nemzeti parlamentekkel és a nemzeti parlamenti képviselőknek fontos, hogy, fontos, hogy ők támaszkodni tudjanak az Európai Parlamentre, ami a jogállamisági kérdéseket éledi. Természetesen fontosnak tartom megemlíteni a az előzetes megállapodást a költségvetési kondicionalitásról, és előtte már mások is elmondták, hogy ez egy kulcsfontosságú lépés, a kompromisszumban szereplő szöveg megismétli az éves jelentést, azt, hogy milyen esetben mm, lehet alkalmazni a kondicionalitást. Azt gondolom, hogy ez az Európai Parlament eh, pozíciója szempontjából is fontos. Ez egy rendszeres, eh, objektív elemzés. El szeretném mondani azt, hogy a kapocsa rendelet és az éves jelentés között felveti ezt a kérdést, hogy az utóbbi, az éves jelentés miért nincsen törvényben. Az Európai Parlament az elmúlt hónapban a sográsában a tanácsot és a bizottságot felszólította arra, hogy kezdjen el tárgyalni egy intézményközi megállapodásról. Ez, ezt a monitoring feladatot előlegezi meg. Ez nem csak a kodifikáció szempontjából fontos, az intézményközi megállapodás, attól, hogy ki a soros elnök, illetve ki a portfóliójába tartozik az igazságügy, fontos, hogy ez a portfólió, ezt a portfóliót ne lehessen alásni, és sokan szeretnék azt, hogy itt ne lehessen kompromisszumot kötni. Az értékeink jövőjének biztosítása az európai agenda része. Szeretnék egy további fontos pontra kitérni, és nemrégi események is felhívták a figyelmet egy holisztikai eh, megközelítésre a monitoringot illetően. Vegyük eh, Lengyelország példáját, és eh, az ottani demonstrációkat az Alkotmánybíróság megtiltotta a legálisan létező abortusz lehetőségek 98%-át. Ez azt jelenti, hogy az EU értékei e, világosra kellett, hogy váljanak eddigre. Itt e, szabadság, demokrácia, az emberi méltóság, emberi jogok kérdéséről is van szó, szóval éppen ezért az Európai Parlament milyen hisz abban, hogy az éves monitoring fontos, hogy a kettes cikket teljes mértékben tükrözenek megvalósítását. Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, még ismételjem a parlament meghívja a bizottságot és a tanácsot arra, hogy nyissák meg a tárgyalásokat intézményközi tárgyalás számára, amely megvédi az emberi jogokat. Sajnos a hang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 sorry, Mr. Chairman, the, my, my connection. Elnézést, elnök úr. Úgy tűnik, hogy megszakadt a kapcsolat itt az én oldalamon. De szeretném mondani azt, hogy a parlament invitálja a parlamentet és a tanácsot arra, hogy nyissa meg az intézményközi tárgyalásokat azért, hogy az európai értékek átfogóak, lehessenek fenntarthatóak, És nagyon fontos az embereknek megmutatnunk az Bulgáriától Lengyelországig, hogy az Európai Uniót e, érdeklik az ő ügyeik. Köszönöm szépen. A parlament e, Európai Parlament képviselőinek adok szót. Először e, Szavel Rodriguez, az a FET tagja, aki a portugál köztársaságból érkezett. Izabel, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözletemet eh, küldöm mindazoknak, akik részt vesznek a mai ülésen és szeretném üdvözölni a bizottság jelentését. Ez egy nagyon hasznos eszköz, és segít bennünket majd a munkánkban. Nagyon fontos, hogy kiaknázzuk az összes lehetséges opciót az Európai Unió intézményei számára, különösen akkor, amikor a jogállamiság forog kockán, és nagyon sok esetben ez a végkövetkeztetés, amelyet ez jelentős megfogalmaz. Tehát nagyon fontos a jogállamiságot elmélyíteni, ez nélkülözhetetlen, hogyha az EU túl akar élni, nagyon fontos, hogy az EU hű maradjon az értékeihez. Bizonyos országokban jelentős fenyegetést érzékelünk, és fontos, hogy legyen kondicionalitás, az európai alapokhoz való hozzáférés illetően nem fogadhatjuk el azt, hogyha sérülnek az emberi jogok, a jogállamiság az Európai Unió tagországaiban, és az Európai Uniónak szigorúan kell fellépnie azok, akik jogállamisági válságot okoznak. Fontos, hogy lássák azt, hogy mindennek következményei vannak, és fontos korán fellépni azért, hogy ezt a helyzetet elkerülhessük. Két fenyegetést tudnék megfogalmazni, amely meghatározza az emberek EU-ba vetett bizalmát, a veszélyes populizmus, korrupció. Amikor korrupcióról beszélünk, akkor fontos, hogy a tagországok a korrupció ellenes mechanizmusaikat megerősítsék, Fontos, hogy ezeket az intézkedéseket támogassuk. Van egy további nagyon fontos dolog, ez a félretájékoztatás. Nem gondolom, hogy elégséges az, hogy a média pluralizmust garantáljuk pusztán. Olyan időt épi, élünk meg, amikor a média nehéz helyzetben van gazdasági szempontból, hogyha meg különösen válság miatt Felhívnám a figyelmet a média helyzetére, általában a média helyzetére, és az általános média helyzetére. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak plusz erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy támogassa a tagországokat. Fontos biztosítanunk az, hogy a polgárok hozzáférjenek az információhoz, a demokrácia csak akkor fog túlélni, hogyha megerősítjük az európai polgárok EU-ba vetett bizalmát. Heribert hírte következik, a Deutsche Bundestag képviselője. Parancsoljon, öné a szó. Hallgatjuk. Te. Hírte Igen, kétszer kell megnyomni a gombot, mindenkit köszönteni szeretnénk. Az Európai Jogi Bizottság tagjaként már nagyon korán foglalkoztunk a jogállások kérdésével itt a német Bundestagban, és üdvözlöm azt, hogy a bizottság ezt a nagyon igényes jelentést elkészítette, a jelentést a szag, az a bizottságunkban megvitattuk Egyrészt egyetértés mutatkozott, másrészt pedig kritikát fogalmaztak meg a képviselők, um, mivel bizonyos részek túlságosan soványak ebben a jelentésben, és ami az egyes tagországokat illeti, ezek róluk elkötött kép pusztán jelentések alapján, jelzések alapján került kialakítása. Fontos, hogy közös elvekre támaszkodjunk, amelyek túlmutatnak azon, hogy a, az egyes rendszerek hogyan néznek ki. Itt van egy pont, amely különösen fontos szerepet játszik. Ez Németországban a ügyészség függetlensége, az utasítási uh, szükségesség létezik, az utasítás elve Németországban, és nagyon fontos az Európai központi bank függetlensége. Nagyon fontos, hogy ez független e, intézményekre is a legitimáció vonatkozzon, ami az igazságügy függetlenségét illeti. Németországban is intenzív vitákat folytattunk. A szakbizottságban e, foglalkoztunk e, azzal, hogy az ügyészség feladatai hogyan néznek ki. Ezekre a jelentés nem tért ki. Egy olyan vita, amely Németországban a lobby jegyzékkel kapcsolatban kibontakozott, mi szerint a, az szolgáltatása ne vonatkozzanak el gazdasági pontok, és ezzel a parlamenti jogalkotó is érintett. Deshalb ist es wichtig, da zu einem gemeinsamen Schluss zu kommen, äh, als äh, EU. Als Nagyon fontos közös álláspontra helyezkedni. Folytattunk megbeszéléseket Albánia és Koszovó képviselővel, tehát nagyon fontos egy közös álláspont kialakítani. PSP állampapír vásárlási program, és ennek is vannak eh, eh, vonzata. És végül az utolsó pont, a függetlenség, a független sajtó szükségessége. Nagyon fontos, hogy ez a gazdasági befolyásoktól legyen független. Az elmúlt napokban láttuk azt, hogy a jogi sajtó és ez szerint működjön, és erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Köszönöm. Danach wir hören Herr Klaus Christian Klausen. Christian Klausen úr, a német uh, Bundesráttól meg is adom ennek a szót. Sie ist vorbereiten. Herr Klausen? Sehen Sie da? Wir brauchen... Klausen úr, szükségünk van önre. Kérem, a speak button nyomja be. A speak button és a videót. Most rendben, köszönjük szépen. Most halljuk is, és látjuk is önt. Ezekkor jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek és részt vehetek ezen az ülésen, mint a, egy német szövetségi tagállam, tagállami igazságügyi miniszterelnöke, miniszter elnézést. Nagyon vártuk már a bizottság jogállamisági jelentését és a civil társadalommal együtt, hiszen nagyon fontos, hogy megtárgyaljuk az Európai Unió helyzetét ebből a szempontból. A a tartományi fővárosunkban tartottunk is a jogállamisági mechanizmusunk, mechanizmus célkitűzéseiről, és helyesnek ítéltük ennek a bevezetését. Fontos a jogállamiság elmélyítése, megvizsgálni azt, hogy miből is áll ez, és, az, és mint alapvető érték különböző értelmezést is kaphat a jogi funkció vagy történelmi legeltérő okok miatt is, és éppen ezért nagyon fontos, hogy erre vonatkozóan eszmecsere induljon el a tagállamok felett, hiszen a jogállamiság sok területet érint. A 27 tagállam a jogállamisági jelentés alapján most sokat segíthet a bizottságnak, és viszont nyíltan, őszintén kell ezt a párbeszéd folyamatot elindítanunk, és a párbeszédet lefolytatni. Nem nemzeti intézkedéseket, vagy egyes jogállamisági elemet megvizsgálni, hanem Németországban is például azt kell megvizsgálni, hogy a jogállamiság tapasztalata milyen a a bizottság, az igazságügy so, nyilvánvalóan fejlőd, még fejlődni tud. Az egyes tartományi fővárosokban és minden egyéb országos fővárosban fontos és jelentős az, hogy egymással ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk, javítási pontokat határozunk meg, és kölcsönösen tanulunk egymástól. A jogállamisági jelentés, amelyet a bizottság benyújtott, ezzel kapcsolatban állást foglaltunk, és fontosnak tartjuk, hogy az ország specifikus tárgyalások majd a jogállamiság javítását eredményezzék, hogy a vita mindannyiunk számára a problémákat kiemelje, azokra érzékenyé tegye az vonatkozó szervezeteket, szerveket. Sok eszköz van, de itt is igaz az, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. A Bundesrat Tág pénteken egyértelműen kifejeztette azon szándékát, hogy a jogállamiság kérdését minden lehetőséggel és rendelkezésre álló eszközzel nyomon követi. A hetes cikk eljárást is megvizsgálja és számba veszi a jogállamiság működőképességének biztosítása érdekében. A az Európai Tanács és a Parlament között nagyon fontos, hogy a kompromisszum megszülessen. Számomra az is, hogy a jogállamiság a további egyez, egyezményekben is benne van. A visszaélések és a bíróságok függetlenségének támadása ellen is például jelentős megjegyzések és javaslatok születtek, annak ellenére, hogy elismerte a bizottság is, hogy a területeken is nagyon fontos előrelépések tapasztalhatók. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Krisztián úr. Most akkor nézzük és a, kép, a képviselőket eh, kérem, hogy szóljanak hozzá, egyben azt is, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy a COVID, amely mindent befolyásol szörnyű módon, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy most csak másfél percet kapnak a nemzeti parlamentek képviselői és az Európai Parlament képviselői is a nemzeti parlamentek képviselőinek általában több időt szoktunk adni, hogy a, gazdagítsák a, az eszmecserét. Akkor kezdjük. Az első hozzászólónk, az első két résztvevő a nemzeti parlamentek képviselői, Van Sambrook, a francia nemzetgyűléstől majd. Demetris Demetriou. Meg is adom a szót. I was, I was announcing just to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 Szofinet Felde, egy percben, ha készen vagy, és hogyha rá vagy kapcsol, igen, igen, igyekszem, bár egy kicsit zavaros, és mivel én kezdeményeztem ezt a jelentést három éve, különösen ragaszkodom hozzá, és nagyon örülök annak, hogy most a nemzeti parlamentekkel ez a, az eszmecsere az eredeti elképzelésünk is pontosan ez volt, hogy a nemzeti parlamentek ennek az egésznek a részévé váljanak. Borzalmasan visszhangzik valami, mondja a képviselő asszony, talán most jobb. Azt hiszem mindannyian megtapasztaljuk azt, hogy a demokrácia sérülékeny, különösen ha belső támadások érik. Ebből a szempontból a vitánk úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a globális csúcs találkozóhoz is kapcsolódjon, amelyet eh, a Biden megválasztott elnök jövő évre már bejelentett. Az éves jelentés rendkívül fontos, üdvözöljük ahogy Mihály Szimecka is említette, ezt azonban tovább kell, ezen tovább kell dolgozni, ki kell terjeszteni. Nem ez az egyetlen eszköz, a kondicionalitás, amelyről megállapodtak, a másik eszköz. És ennek az első naptól, az új költségvetési eh, periódus első napjától érvényben kell lenni. Minden egyes penny, minden egyes fillér, amit a, az Európai Unió költségvetéséből elközdenek, meg kell, hogy feleljen a jogállamisági kritériumoknak. Ehhez ragaszkodom, és nagyon örülök annak, hogy ezt az első vita, ez az első most elindult, és remélem évente sor kerül rá. Köszönjük szépen. Mindenre próbálunk figyelni. Azt szeretném, hogyha minimálisra csökkentenék a hozzászólási időt, hiszen kell, hogy legyen lehetőség akkor arra, hogy mindenki megkapja a szót. Kérek mindenkit, hogy tartsák magukat erre, még hogyha a tolmácsok nagyvonalúak is, és maradnak, akkor is be kell tartsuk a munkára megadott határidőket, időkereteket. Akkor most a következő Natalie Gibson, a, a belga képviselőházból, Natalie Gibson. Hallanak engem? Én is gratulálok a bizottságnak és Landers biztos úrnak ehhez a nagyon fontos munkához. Érdekes, hogy minden egyes ország megvizsgálható lesz, és, és a bevált gyakorlatokat megoszthatjuk. Azt is látni fogjuk, hogy mi az, ami előre halad. Ami Belgiumot illeti, nos ma délután az új kormányunk mutatja be az új politikai menetrendjét, ami a belga jelentésben szerepel, Belgiumról szóló Belgium eh, jelentésben szerepel, vannak a digitalizációra vonatkozó új eszközök az igazságvédelme érdekében, az igazságügy vélemében, és a biztos úr is el fog jönni a parlamentbe, a nemzeti parlamentbe, hogy erről beszéljen velünk van némi kétségem a digitalizációval kapcsolatban. Persze ez nagyon fontos az igazságügy működtetésében, ez igaz, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az igazságügy mindig emberi oldallal is kell, hogy rendelkezzen. Az is fontos, hogy az ember megválaszthassa, a mag, vagy hogy találkozzon elnézést az, a saját bírójával, beszélhessen vele, a digitalizációnál nem szabad erről megfeledkezni. A lakosság egy része még mindig, ahogy franciául hívjuk, fraktúr digitálban van. A digitalizáció tehát, az igazságszolgáltatás és igazságügy digitalizációja tehát sok mindent jelent, új elem, és nagyon szorosan fogjuk nyomon követni az előrehaladást a Belgiumból is. Az utolsó EP képviselői csoport, aki a listámon szerepel, újra tőlük is azt kérem, hogy egy percnél ne beszéljenek hosszabb. A zöldektől Doscorfio kollega, hogyha egy percben sikerülne hozzászólni, annak örülnénk. Delbus Korfield asszony. Igen, köszönöm szépen. Nagyon hasznos, nagyon izgalmas vita a nemzeti parlamentekkel, és igazán kár, hogy csak egy percben tudjuk megfogalmazni fenntartásainkat, de megértem valóban. A nemzeti parlamenteknek fontos elfogadni, magukévá tenni ezt a jelentést, azonosulni vele. A bizottságnak is jeleztük, hogy mennyire fontos ez a munka, úgyhogy most arról van szó, hogy nemzetközi kontextusban tudjunk a jogállamiságról beszélni az európai szemeszternél is fontosabb. Ez fontosabb bármi másnál, és ugyanolyan fontos, mint az európai pénzügyi kérdések. A jogállamiságról szóló vitának minden parlamentben ott kell lennie. Nagyon jó, hogy a főigazgatóság körbejár ezzel a vitával. Másodszorban szolidaritásra van szükség. Támogatni kell azokat a szervezeteket, amelyek adatot szolgáltattak a jelentéshez. Vannak olyan tagállamok, ahol a kormányok támogatják őket, a média támadja őket, azzal fenyegetik, hogy megvonják tőlük a támogatásokat, úgyhogy a nemzeti parlamenteket mindenütt rá kell venni, hogy segítsék, ragaszkodjanak ezekhez a szervezetekhez, mert fontos, hogy adtak adatot. A harmadik pedig a német elnökség so, hozzászólása kapcsán elhangzott, hogy ez csak egy eszköz, vannak más eszközök is, és nem váltja ez ki a hetes cikkelyes folyamatot, eljárást. Magyarország, Lengyelország, kapcsán Magyarországon az igazságügy függetlensége, Lengyelországban a nők helyzetével kapcsolatban a hetes cikk helyes eljárást nem alkalmazták teljes mértékben. A, nem, a, a, parlament, a nemzeti parlamenteknek a, arra kell ösztönöznie, kényszerítenie a kormányzataikat, hogy biztosítsa az állampolgároknak jogaikat. Köszönöm szépen. Patrick Jaki a, kö, a következő előadó az EKR-től. Patrick, Patrick, ha itt vagy, nem nincs. Akkor a Sira, Sira Rego a következő. Palabra final antes de volver a nuestros oradores. Conectada. Nagyon fontos, hogy reagáljunk az eddigi pontokra. Mihály, Mihály, eh, Mihály Rót az első, akit kérdezek, hogy eh, szeretne hozzáfűzni valamit. Muchas gracias, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék csak eh, hozzászólni, mert az az érzésem, hogy jelentős egyetértés van arról, hogy a jelentés adta esélyeket és az új mechanizmus biztosította lehetőségeket kihasználjuk arra, hogy a jogállamiság közös értelmezését alakítsuk ki. Szeretném azt is egyértelművé tenni, hogy miről is van szó, mi a mi célunk. Egy, eddig egy eszközünk volt a szerződésekben, ez a hetes cikkelyes eljárás. Most Magyarország és Lengyelország ellen eljárás folyik, és a német elnökség célja, hogy folytassák ez eljárásokat. Éppen most az Európai Parlament és a Tanács és Bizottság közti tárgyalásban egy új eszköz dolgoztunk ki. Ez a jogállamisági mechanizmus, amely forrás csökkentéseket irányozhat elő a jogállamiság rendszerszerű megsértésének esetére. Ezen is dolgozunk, és majd a jövő megmutatja, hogy lehet-e ez eszköz arra, hogy a jogállamiságot jobban védjük. De vegyük komolyan. Ezt kezdetől fogva támogattuk, és mindenki, aki a szövetségi kormányzat, a német elnökség szövet, programját és a kormányprogramját olvasta, az látja, hogy mennyire fontosnak tartjuk. Ez a harmadik dolog pedig az, hogy a, a jogállamisági dialógus, a, amit a tanács indít el, ez a harmadik eszköz, ezen, ennek preventív jellege van. Arról van ebben szó, hogy közösen megértsük egymást, és azt kérem mindannyiunktól, hogy minden intézmény a lehetőségeinek keretében használja ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a jelentés nyújt. Fantasztikus az, hogy mindaz, amit Brüsszel vagy Strasbourg, tehát az európai intézmények megtárgyalnak, most jobban meggyökerezik ezzel a tagállamokban is. Éppen ezért öszt, üdvözlöm ezt a mai megbeszélést is, hiszen lehetőséget adott arra, hogy a, a a saját parlamentem képviselői és más nemzeti parlamentek képviselői egymással kapcsolatba lépjenek. Szeretném megköszönni nekik, rendkívül konstruktív hozzászólásokat hallottunk, és minden jót kívánunk. Remélem azt is, hogy minél hamarabb fizikailag is találkozhatunk, és Németországból üdvözlök mindenkit, bárhol is vannak, akik most hallgatnak. Köszönöm szépen önnek is Elnök úr, köszönjük szépen Mihály Rótnak. Éppen a te beszédeddel Éppen, éppen a te beszéded alatt mondták, hogy a tolmácsolás leáll, és ettől fogva kérem, hogy a képviselők a további másfél percben angolul beszéljenek. Because we are supposed to be having a break for one hour, but we have exceeded a time just like usually, so please make it in one minute and a half and just plain English. The next floor goes for a concluding remark, some reaction. Our Commissioner Reinders, you there?